Good afternoon, dear colleague. Jó napot, kedves kollégák! Ma elnökünket, Alfan úrat helyettesítem, aki nem tudott eljönni. A szokásos szakbizottság ülésünket fél hatig tartjuk, és ezt követi majd a koordinátorok ülése, zárt ülés formájában ebben a teremben, 6.30 után tehát. A szokás szerint a napi rendtervezet elfogadásával kezdjük a munkát. Ha nincs ellenvetésük, akkor fogadjuk el a kiküldött napi rendet. Következő napi rendi pontunk a krim szakbizottság delegációja Szerbiában járt július 16-ától 18 ig Tíz képviselőtársunk volt Belgrádban, Szerbiában ebben az időszakban. A delegáció sok stakeholderrel találkozott, szerb parlamenti képviselőkkel, a bíróság, rendvédelmi szervek, vámszervek, pénzügyi igazgatás tisztviselőivel, civil szervezetek embereivel, a médiumok, beruházói szervezetek és egyéb szervezetek képviselőivel. résztes betekintést nyújtottak a partnerek az ország helyzetébe. Szerbia tudjuk most kezdte a, a tárgyalásokat az európai csatlakozás tekintetében, és a gazdaság és a demokrácia stabilizációja folyik, amely több éves nemzetközi bolykot tehát szenvedett el, és a nemzetközi bűnözésnek is nagyon kívánt téve. A delegáció majd jelentést ír a benyomásairól és a beszedett információkról, amely fajta eredménye ennek a delegációnak. Talán Jakulin úr a jelentős tevő meg is ejthetné ezt a kört, vagy bárki, aki a delegáció tagjai közül mondana valamit, Newton Dunn úr talán, parancsoljon, önnel kezdjük. Ha erőlteti elnök úr, nem igen tettem fel a kezem, de röviden azért. Az első két napon ott voltam a három napos programban, rendkívül érdekes volt, és nagyon megrázó sokkoló élmény is egyben. Az újságírók, akik az nemzetközi bűnözés ellen kampányolnak, két mondatot mondottak, erre különösen emlékszem. Az egyik az volt. A Milosevic régi ö, verőemberei, illetve gyilkosai vezetik a mostani bűnszövetkezeteket, mondták. Másik kérdés az volt, hova megy a pénz? Azt mondták, hogy Belgrádnak van egy nagyon szép negyede, ahol gyönyörű villák épülnek, vadonatúj mercedesek parkolnak a ház előtt, és senki sem dolgozik. Hát oda ment a pénz, oda megy a pénz. Nagyon megrázó, nagyon érdekes beszélgetések voltak. Nagyon-nagyon sajnálom Szerbiát, hatalmas bajban vannak. A korrupciót kell leküzdeniük, a szervezett bűnözés elleni harcban, ha sikert akarnak elérni, nagyon sokat kell tenniük. Elnök, köszönöm. Köszönöm ezt a rövid benyomást a szerbiai útról. Szondergárt úr is jelentkezik. Parancsoljon. Øh, øh, øh, Én is röviden. Némi vissza csatolással szolgálni. Teljes mértékben egyetértek azokkal az elhangzott dolgokkal, amelyeket kollégám mondott el az imént két dolgot figyeltem én a magam részéről meg. Egyrészt, amikor a határőrséggel tárgyaltunk, akkor rájöttünk, hogy tulajdonképpen nem lehet pontosan tudni, hogy mi is történik a koszovói szerb határon. Még akkor is így van ez, hogyha tudják, hogy tulajdonképpen ez nem más, mint egy csalás központ. A határőrségnek azonban úgy tűnik, mintha semmi fogalma nem lenne arról, hogy pontosan mi is történik ezen a határon, és semmit nem tesz egyébként meg az áru vagy az embercsempészet megakadályozása érdekében. És egyébként nincs is a határőrségnek ehhez megfelelő anyagi támogatottsága, tehát azért ez elég érdekes, lássuk be. Aztán egy másik érdekes kérdés, nem tudom, hogy másoknak is feltűnt ez, minden esetre jártunk egy nagy raktárban, egy olyan raktárban, ahová azokat a tárgyakat szállították, amelyeket a szerb rendőrség foglalt le, például autók, vagy más olyan tárgyak, amelyeket lefoglaltak, és ezek mind-mind egy ilyen hatalmas, nagy raktárban voltak, eladták ezeket a tárgyakat, és a pénzt pedig arra használták, hogy majd az állampolgárok érdekében tevékenykednek ezzel a pénzzel. Nos hát azért ez elég érdekes volt, mert voltak ott nagyon-nagyon drága autók is, és még ráadásul volt egy csomó olyan apró kis tárgyacska is, aminek viszont semmi értéke gyakorlatilag nem volt, vagy például volt, a, volt több száz 20 vagy 30 éves játékgép, amelyeket sohasem használtak. Tehát nagyon érdekes volt ez az egész. Igazából úgy tűnt, mintha azért létezne ez a raktár, hogy rámutassanak arra, hogy milyen sokat tesznek a szervezet bűnözés megakadályozása érdekében. Ez egy kirakat volt, de valójában semmi sem történt. Tehát ö, lefoglaltak néhány drága autót, azokat eladták, de egyébként nem igazán tettek semmit a csempészet megakadályozása érdekében. Úgyhogy nagyon érdekes volt ez a utazás, de azért nagyon megrázó is, és nem hiszem, hogy, vagy nem tudom, hogy mit tudnánk tenni azért, hogy a szerb népet segítsük, mert sajnos ez a nép az, amely megszenvedi ennek a helyzetnek a negatív oldalait. Szerb delegációnknak megadnám a szót, vagy pedig Jakolino úrnak, a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen. Azt szerettem volna elmondani, hogy nagyon sok információt tudtunk összegyűjteni, hasznosak voltak ezek az információk. Szerbiában nem olyan régen a maffia bűncselekményt bevezették a büntetőkönyvbe, törvénykönyvbe. Ez egyébként nagyon sok országban még nem létezik, úgyis, mint büntetési mint büntetési tényállás. Tehát láthattuk azt, hogy ez egy fontos probléma ebben az országban, és hát Szerbia az a kábítószerkereskedelemnek is egy fontos elosztó központja. Erről egyébként nagyon sokat írtam a munkadokumentumomban. Köszönöm, Jakolino úr. Fáját asszony. Um, Köszönöm szépen. Hozzátenném néhány gondolatomat, még akkor is, hogyha nem vettem részt a szerbiai delegáció útján. Viszont két-három héttel ezelőtt jártam a térségben. Az egyik legfontosabb probléma Szerbiában nem csak a szervezetbűnözés, hanem igazából az egész Balkánra jellemző ez a probléma, de mégiscsak Szerbiában ez a fajta rendszerszerű korrupció az, amely óriási problémát jelent. Láthatunk egyébként pozitív fejleményeket is ebből a szempontból. A szerb elnök és a korrupció ellenes miniszter ambiciózus tervekkel álltak elő. A korrupcióval kapcsolatban az hangzott el, hogy az államban nem védenek meg többé senkit, és ez nagyon helyes, nagyon jó nyilatkozat volt, sokat ígér. De természetesen száz nap után még nem kérhetünk számon semmit a kormányon, de azért mégiscsak nagyon érdekes és jó fejlemény az, hogy van egy külön korrupció ellenességgel, illetve szervezett bűnözés elleni harccal foglalkozó miniszter, ezek azért azt mutatják, hogy talán számíthatunk eredményekre is. Szerbia hatalmas lépéseket tett a rendőrségi együttműködés területén, illetve a szervezett bűnözés elleni harc területén. És oda kell figyelnünk ezekre a fontos lépésekre, de ugyanakkor mindannyian egyetértünk egy másik alapproblémával, Koszovóval, hiszen Koszovó ma hatalmas a munkanélküliség és nagy a bűnözés. Éppen ezért fontos az, hogy a szerbek és a koszovóiak együtt dolgozzanak, párbeszédet folytassanak a rendőrségi és bíró, rendőrségek között és a, a bíróságok között is, mert csak így lehet a korrupció ellenes harcot, illetve a szervezetbűnözés elleni harcot hatékonyá tenni. Azért ez egy hosszú folyamat lesz, és a bíróságok függetlensége is egy nagyon hosszan tartó folyamat, vagy függetlenedése, de fontos Szerbia, mint tagjelölt ország státusza szempontjából is. Válaszol. Váller asszony, köszönöm, elnök úr. Nem akarom megismételni, amit képviselőtársak elmondtak már, ám két dolog feltűnt, két gondolat a delegáció utazása során. Egyrészt a fiatalok elkötelezettsége, a rendőrség és a vámtisztviselők körében is érezhető volt ez a fiatalok részéről, akinek vannak már sikerélményei olyan projektek révén, ahol például sikerrel jártak elkobozván bűnözők vagyonát, amiből aztán például óvodát építettek. Öröm volt látni, hogy valami talán változhat és változik. Egyetetek Jonart úrral, aki azt mondotta, hogy egy új nem választott parlament esetén és új kormány esetén néhány hét, hét időt kell hagyni ahhoz, hogy végrehajtsák terveiket. Ez különösen igaz a elkozott tárgyak kezelésre vonatkozóan. A korrupciónak egy része volt korábban, és jelentős részét érintette a GDP-nek. Ugyanakkor a új törvény ebben a vonatkozásban nagyon jó az Európai Uniós szabályoknak felel meg, sőt azon túlmutat. Skandináv országok joggyakorlatát vezeti be. Kérdés, hogy hajtják ezt majd végre Szerbiában. Sok esetben a végrehajtás maga a legnehezebb dió, persze jól tudjuk. Ám az a tény, hogy a parlament és a kormány politikai szándékkal bír ennek végrehajtására, már önmagában kiváló jelként értékelhető. Muito obrigado, Sra. Váler. Agora o Sr. Borghezio, por favor. Borghezio úr következik. Grazie, Presidente. Aggiungo solo. Köszönöm szépen, csak néhány megjegyzésem lenne A kontaktusaimból, illetve a később megkapott információinkból is az derült ki, hogy ez az egyik, ez a téma, ez az egyik legaggasztóbb Szerbiában, tehát a korrupcióról beszélek, illetve a szervezett bűnözésről, illetve a pénzmosásról. Azt hiszem, hogy azzal az országgal állunk szemben, ahol az ellenőrzés, a pénz mosás megelőzése, illetve ellenőrzése nem létezik, és éppen ezért az Európai Uniónak jobban oda kellene figyelnie ezekre a kérdésekre. Monitoroznunk kellene azokat a kezdeményezéseket, amelyeket a kormány, illetve a bíróságok tesznek. Szerintem semmit nem tettünk, nagyon hátul állunk, és ez az ország nem sokára Európa lehet. Lehet, hogy holnap már az Európai Unió részeként a pénzmosók paradicsomaként fog működni, és egy olyan pénzügyi és bankrendszerrel, amely nagyon gyenge lábakon áll. Úgyhogy nagyon figyeljünk oda. Köszönöm szépen, Borgézió úr. Más nem kíván hozzászólni ehhez a témához? Köszönöm szépen mindazoknak, akik hozzászóltak. Nagyon érdekes dolgokat hallhatunk, de ugyanakkor aggasztó gondolatokat. A probléma ezekkel a delegációs látogatásokkal azt hiszem mindig a follow-up, tehát a nyomonkövetés, hiszen majd talán a koordinátorok ülésén visszatérhetünk ehhez a kérdéshez, és megvizsgálhatjuk azt, hogy mit is tehetünk a delegációs utazás follow-upjaként. Most a következő napirendi pontra térnék rá, és angolra fogok váltani. négyes napi rendi pont következik. Első munkadokumentum, amelyet Jakolina úr fogalmazott meg. Vannak itt tematikus anyagok is, különböző a tagok részéről. Itt egy köztes jelentés készül először, és aztán egy végső jelentés, de Jákolino úr arról tájékoztatott bennünket, hogy a korrupció, szervezetbűnözés, pénzmosás kérdéseit három különböző munkadokumentumban fogja tárgyalni, hogy a témákat külön-külön tárgyalhassa meg. Most az első dokumentummal fog, fogunk foglalkozni, és a meghallgatásokon összegyűjtött anyagokat is bele fogjuk vonni ebbe a tárgyalásba. Most tehát akkor a szervezet bűnözésről lesz szó. A következő lesz a tárgyalásunk menete, 20 perc a jelentéstevő részéről, nem tudom, hogy tényleg szükség lesz-e 20 percre. Azután a frakciók koordinátorai, illetve mindazok a parlamenti képviselők, akik felkívánnak szólalni, két percben tehetik majd ezt meg, és aztán visszatérünk Jákolino úrhoz, aki majd választ ad. Jákolino úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Megpróbálom összefoglaltan elmondani a mondani valómat. Tehát az eszenciára fogok szorítkozni. Még akkor is, hogyha hosszú hónapok kemény munkája fekszik ebben az anyagban. Nagyon sok kolléga járult hozzá a munkához. Különböző tematikus péperek, illetve papírok dokumentumok készültek, és ezeknek az alapján tudtam összeállítani azt a munkadokumentumot, amely kiinduló pontját jelenti a mai párbeszédünknek. Ugye itt azért nagyon sok ismeretre is szükség van, de ugyanakkor arra is szükség van, hogy összekössük a megvizsgált jelenségeket szintetikusan. Egy olyan kérdésről próbáltunk itt nyilatkozni, amely, szociali, amely szociológiai megközelítést is igényel. A maffia jellegű bűncselekményekről beszélek. Fontos lenne az, hogy az összes tagállamban létezzen a büntető törvénykönyvben ez. Tehát itt a maffia jellegű szervezett bűnözésből adódó bűncselekményről beszélek, ugyanis ez egy fontos megkülönböztetést jelent. Nagyon sok országban még nem létezik ez a tényállás, és éppen ezért fontos lenne ezt politikai prioritásként kezelni, mert az Európai Parlamentnek rendőrségi nyomozati területen is utat kell mutatnia. Ez egy rendkívül érzékeny, kényes téma, de mégiscsak szükséges az, hogy megvizsgáljuk a lehetőségét, hogy ezt a tényállást be lehessen vezetni a büntető törvénykönyvekbe Európa szerte. szerte. Ez egyébként a többi bűncselekményre is ö, igaz tehát a szervezetbűnözésre is gondolok, hiszen itt határokon átnyúló jellegű definíciójából adódóan ez a tevékenység, és éppen ezért fontos az, hogy minél szélesebb körben tudjuk felgöngyöríteni ezeket az eseményeket. De ugye sajnos még nem létezik megfelelő definíció. És azt is láthattuk, hogy különböző jogrendekben egészen máshogy közelítik meg ezt a gazdasági, szociális bűncselekmény sorozatot. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a legfontosabb és első lépés ez kellene, hogy legyen, tehát a definíciókat tisztázzuk, és ezeket a tényállásokat definiáljuk, illetve vezessük be az Európai Uniós jogrendekbe. Hiszen itt ugye anyagi vagy pénzügyi előnyhöz lehet jutni, és a bűnözői csoportok részéről, és ezt a belső piacon több államra is kiterjedően lehet, el, lehet végezni ezeket a tevékenységeket azt is láthatjuk, hogy gazdasági szempontból igen erősen struktúrált tevékenységként írhatjuk le a szervezetbűnözést, nagyon ellenállóvá vált, és olyan régiókra is kiterjesztette karjait, amelyek nem csak földrajzi, hanem kulturális értelemben is igen távol álltak ettől a nagyon aggasztó jelenségtől. hiszen a gazdasági bűnözéshez is most már egyre erősebben kötődik a szervezet bűnözés, ingatlanokat vásárolnak, teljes mértékben beépülnek a gazdasági életbe, és egyre több legális gazdasági tevékenységet is végeznek a különböző maffia jellegű csoportok és azok tagjai. és itt nagyon régi és jól működő a tevékenységekről beszélünk a profit elosztás szempontjából. Ez azt mutatja egyébként, vagy azt idézi elő, hogy különböző területekre beeszi magát a maffia, és főként olyan gazdasági területekről, illetve földrajzi területekről beszélünk, ahol nagyon magas az életszínvonal. Ugyanakkor érdekes odafigyelni arra, hogy a maffia jellegű tevékenység gyakran a legszegényebb régiókból indul ki, olyan területekről, ahol magas a munkanélküliség és alacsony az iskolázottsági ráta. Nagyon örülünk annak, hogy a mi szakbizottságunkat meg tudtuk alakítani, ugyanis ez egy olyan helyszín itt az Európai Parlamenten belül, amely fel tudja venni a harcot a szervezet bűnözéssel. Egy igazi európai ügyészségre lenne szükség, ezt kellene elősegítsük, hiszen az európai méretű szervezett bűnözői csoportok európai megközelítést és európai bíráskodást igényelnek. Összhangban kell dolgoznia a különböző hatóságoknak, A maffiák a gazdaság összes területén jelen vannak, itt van négy tematikus dokumentum, amely a különböző tevékenységekről részletesebben szól. Ezekről én most nem fogok hosszasan beszélni, már csak azért sem, hogy kollégáimnak is meg tudjam adni a lehetőséget, hogy az ő általuk megírt dokumentumokat be tudják mutatni. Ezek egyébként nagyon hasznos dokumentumok, és ezeket természetesen beépítettem a saját dokumentumomba. Az Europol is nem olyan régen éves jelentésében beszámol arról, hogy melyek azok az új útvonalak, amelyek révén a szervezet bűnözés egyre inkább beépül a legális gazdaság világába, és nagyon érdekes területeket földrajzilag is megnevez, Baltikum, Benelux például, vagy akár Dél-Olaszország. Azt hiszem, hogy ezekről is majd még beszélnünk kell. Az elmúlt idők tényei alapján, hiszen Észak-Olaszországban például nagyon érdekes dolgok történtek, aztán Portugáliára és Spanyolországra is oda kell figyelnünk ebből a szempontból. Itt európai jelenségről van szó, egy konkrétan jel, Európa területén jelenlévő tevékenységről, és nem hiszem, hogy lenne Európának olyan területe, amely elfeledkezhetne a maffiáról és annak létezéséről. Éppen ezért fontos, hogy feltegyünk magunknak egyre több kérdést, hiszen az illegális területek a különböző csalások, emberkereskedelem, szervkereskedelem, fegyverkereskedelem, és még rengeteg példát felsorolhatnék. Tehát nagyon kevés az olyan terület, amely kimarad. De beszélhetünk például a környezetvédelmi kérdésekről is, vagy akár a hulladékkezelésről. Tehát nagyon kevés olyan terület van, ahol a fogyasztók védelmét akár az egészségüknek a védelmét is ne kockáztatnánk azzal, hogyha nem vesszük fel a harcot a szervezett bűnözéssel. A gazdasági válság nem bénította meg ezeket a jelenségeket, inkább tovább erősítette őket. Különleges összefonódások révén még inkább javult a szervezet bűnözés pozíciója. De mit lehet tenni konkrétan, operatív módon? Mit tehet a mi bizottságunk annak érdekében, hogy jogalkotási területen előrébb vigyük ezt a harcot? Beszéltünk ugye arról, hogy a definíciók kérdése mennyire fontos, a rendőrség, illetve a bíróságok összehangolt fellépése, együttműködése. Ezek nélkül nem is lehet mege bűnmegelőzésről beszélni. Aztán ott van egy külön téma, az elkobzások témája, amelyet a Libe bizottságban is tárgyalnak. Itt a megelőző jellegű elkobzásokról is beszélhetünk. Akár még polgári jogi szempontból is. Természetesen itt még nagyon sok finomításra, finom hangolásra van szó jogi szempontból, de a mafiózókat, a maffia ellenességet csak ilyen intézkedéseken keresztül lehet megvalósítani. Aztán itt vannak a közbeszerzési pályázatok. Itt is nagyon gyakran a szervezet bűnözés kezébe futnak össze a szálak. Egyes tagállamokban azt láthatjuk, hogy olyan cégek kapják meg a közbeszerzési pályázatokat, akik ellen maffióz, maffia jellegű bűncselekmények miatt más tagállamban már eljárást indítottak. Ezeket a kérdéseket nem szabad meg, ezeket a dolgokat nem szabad megengednünk. Aztán beszélhetünk még a drogkereskedelemről is. Diaz de Mera kollégánk fog majd erről beszélni. Ezek ugye az operatív kérdések. Aztán a szigorított börtönbüntetések, mint büntetési tételek bevezetése. Mindenesetre mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy elvágjuk a maffia vezetőket a külvilágtól, mert nagyon gyakran, mm, még amikor börtönben vannak, még akkor is az ő kezükben szállnak, futnak össze a szálak, és ők irányítják továbbra is a bűnszervezeteket. Az Európai Unió egy egységes piac, Éppen ezért ezt bűnüldözési szempontból sem felejthetjük el. Tarabella úrnak is elmondtam, hogy azoknak a cégeknek az esetében, amelyek ellen már maffia bűncselekmény miatt eljárás indult, ezt vegyék figyelembe más tagállamokban is. Jogharmonizáció, illetve a különböző tagállamok közötti jogrendek egymáshoz való közelítése, hiszen közösen kell felvenni a harcot a szervezett bűnözéssel és a szervezett bűnözésből származó mm, ingatlanokkal, illetve ingóságok lefoglalásával is közösen kell foglalkozni. Fontos aztán az új nyomozási stratégiák kialakítása, és a magán, illetve közféra információinak közös kezelése, mert csak így tudjuk szíven találni a bűnözőket. Beszéltünk arról is, és ez nagyon érdekes és fontos lehet, hogy a politikába is odafigyeljünk erre a kérdésre, hogy egyfajta etikai kódexet vezessünk be a politikában, a demokratikus rendszerben való részvételben. A parlamentbe csak olyan pártok léphessenek be, amelyek etikai vagy erkölcsi szempontból is megfelelnek egy bizonyos szintnek. Ugye arról is beszéltünk már sokat, hogy a politikába hogyan gyűrűzik át a bűnözés, aztán az új technológiák felhasználása megint fontos, érdekes, mert mindig nagyon figyelnünk kell, hiszen nagyon óvatosan mozognak a bűnözők, és nagyon ügyesen alakulnak át. Éppen ezért csak rendőrség és jogi együttműködés révén lehet felvenni a harcot ezekkel a csoportokkal. Az Európai Unió, az észak-afrikai országok között is fontos a bizalom kiépítése a különböző hatóságok között, hiszen az együttműködés nélkül nem fogjuk tudni megakadályozni ezt a tevékenységet. 17 percet beszéltem, most le is zárnám, hogy mindazoknak adjam át a szót, akik úgy érzik, hogy el kell mondják véleményüket. Még egyszer köszönöm szépen mindenkinek a segítségét, a munkáját. A titkárságnak is köszöntöm a munkáját, köszönöm a munkáját. Nagyon sokat segítettek, és a kollégáknak is, főként a tematikus dokumentumok kidolgozóinak, amikről majd, most ők fognak részletesebben beszélni. Köszönöm szépen! Muito obrigado, Sr. Iacolino, pelo, pela sua apresentação do... Köszönöm Iacolino úrnak, hogy bemutatta nekünk a munkaanyagot. Ez a munkaanyag nem csak jogi szempontból, hanem gazdasági szempontból is körüljárja a maffia jelenséget, és aláhúzza azt a tényt, hogy európai stratégiákra van szükség az összes tagállamra kiterjedően, hogy felvegyük a harcot ezzel a jelenséggel szemben, az EPP-vel kezdjük Matyi asszony. Köszönöm, elnök úr. Először is melegen gratulálni szeretnék Salvatore Jacolinónak, aki nagyszerű munkát végzett a jelentésében A kollégák nagyon komoly munkát végeztek, azok is, akik a tematikai, tematikus anyagokat készítették. Ez is hasznos munka, és komolyan hozzájárul Jakolino kollega anyagához. azt gondolom, hogy amikor a témát körbe akarjuk járni, akkor a definícióval kell kezdeni. Európai szintű definícióra van szükség a szervezet bűnözés vonatkozására. Ez a definíció szerintem az egyik legfontosabb eh, kérdés. Fontos aláhúzni azt, hogy az Európai Unióban eh, ezt a harcot le kell folytatni a eh, szervezet bűnözéssel, azon belül is a maffiával szemben, mert nagyon nyugtalanító módon megerősödött a szervezett bűnözés az Európai Unión belül. A raportőr rámutat arra, hogy milyen eszközökkel tudjuk ezt a harcot lefolytatni. Vannak bizonyos jogalkotási javaslatok is, például a bűnösen szerzett javak elkobzására vonatkozóan, Mitchell úr egy eh, tematikus dolgozata pedig eh, kifejezetten ezzel az elkobzás témával foglalkozik. A raportőr eh, emellett bemutatja Olaszország példáját, ahol a javak elkobzásával mértek csapást a szervezett bűnözésre. Aztán van egy másik fontos tematikus dolgozat, Diaz de Mera tematikus anyaga, amely a drogkartelekkel foglalkozik, és amely más lehetőségeket mutat be a szervezet bűnözés elleni harc vonatkozóan, akár csak Ayala Sender asszony anyaga, amely az emberkereskedelemmel foglalkozik. Itt ugye egy emberi jogi sértésről is szó van, és emellett komoly gazdasági kihatásai is vannak ennek a tevékenységnek. A szervezet bűnözésről szóló első jelentés az első lépés lesz, de nagy valószínűséggel a maffia vonatkozásában egy nagyon kerek egész anyag lesz, mert a maffia aláássa, veszélyezteti az Európai Unió gazdaságát, és nagyon aggasztó számokat hallottunk a szakértőktől. és most itt pedig egy nagyon egységes egész anyagot fogunk elkészíteni. Köszönöm, Matyő asszony, és biztos vagyok abban én is, hogy a tematikus anyagokról majd később fogunk tudni részletesen beszélni. Ezt a négy kollega készítette ezeket a tematikus anyagokat. Borsalino, vagy a koordinátor a szocialisták részéről, aki beszélni szeretne? A koordinátort Borszalino asszony helyettesít. Köszönöm szépen. Itt néhány gondolatot szeretnék most felsorolni. Az egyik, hogy a Krim szakbizottság a, foglalkozzon a pénzmosással, hiszen a pénzmosás a szervezett bűnözéssel összefüggő tevékenység. Sajnos pont ebben az időszakban, Olaszországban és máshol is nagyon agasztó tevékenységeket láthatunk a korrupció területéről is. Fontos tehát az, hogy a definíciókban európai szinten meg tudjunk állapodni. A szervezetbűnözés definíciójára gondolok elsősorban, mert különben nem fogunk tudni előrelépni semmiféle területen. Ehhez még hozzátenném azt is, hogy a külső segítség nyújtás büntetési tényállását is definiáljuk, hiszen ez foglalja magába mindazt a szürke területet, amely a politika, a gazdaságba való átgyűrűzését mutatja a szervezet bűnözésnek. Nem szabad, hogy mindent az olasz mafia kisugárzásaként lássunk, hiszen nagyon sokszor az olasz mafia az olasz maffiát látjuk, mint kiindul a pontját a más országokba való maffia tevékenységnek. Hát sajnos igaz, hogy ez egyfajta iskolát teremtett, de azért más tagállamokban is van saját maffia, és aztán mondjuk az olasz maffiával összeköttetésben dolgoznak ezek. De például Németországot említeném ebből a szempontból, a Duisburgi vérengzést, amely ugye a kalábriai maffia kapcsolatokról híresült el. Tehát a különböző maffia sejtek megjelenése és ez szaporodása Európa különböző területein szociológiai megközelítést is igényel, de nem szabad, hogy csak erre mm, szorítkozzunk. A szervezet bűnözés nem csak szociológiai kérdés tehát. A politikával való összefonódások az egyik legkomolyabb kérdés számomra. Azt hiszem, hogy erre nagyon oda kell figyelnünk. Szó esett arról is, hogy a helyi önkormányzatokkal milyen együttműködést lehetne kialakítani a különböző politikai pártlisták, de azért ez megint csak nagyon leegyszerűsíti a dolgokat, mert itt nem csak erről van szó, hiszen a politika válságban van, a korrupció jelen van a, politi- a, a politikában, és gyakran a pénzmosás is összefüggésbe hozható a politikával. Az Europol jelentésről is szó esett. Elnök, ne haragudjon, le kell zárja. Igen, mindjárt már az utolsó gondolatnál tartok, de ez egy kérdés lenne inkább. Nem értem, hogy miért csak északnyugat, délnyugatról esik szó, miért nem konkrét országokról? Olaszországban pedig nem csak Dél-Olaszországot kellene megemlíteni, mert ez egy ennél sokkal tágabb földrajzi területet foglal magába. Három percben kell, hogy korlátozzuk a hozzászólásokat, mert különben nem kap mindenki szót. Uh, Newton úr fog beszélni az ALDE nevében. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Szalvatórénak a munkáját. Hatalmas témába vágta a fejszéjét. A kérdés az az, hogy kinek írjuk ugye a jelentést. Ez lenne az első kérdés, ami felmerül bennünk. Uh, mert hogyha tudjuk, hogy kinek írjuk, akkor a tartalmat szerint tudjuk igazítani. Számomra úgy tűnik, hogy talán a közvélemény a címzetje jelentésünknek, mert ők szenvednek a bűncselekményektől, és a bizottság felé fogalmazunk meg ajánlásokat ebben a jelentésben. Ez lenne a lényege, ha ebben meg tudunk egyezni. Tehát szerintem jól indul ez a Jakolino dokumentum. Néhány dolog azért nincs benne, még legalábbis nincs benne. Nevezetesen az a sok kisebb súlyú bűncselekmény a csalások, a termékhamisítások, a határon átnyúló kisebb bűncselekmények, amelyek munkahelyeket tesznek tönkre, és amelyekben nem indul eljárás az elkövetők ellen, mert a rendőrségnek nincsenek erre erőforrásai. A rendőrség leginkább a nagy ügyekkel akar foglalkozni, amelyben látványos eredményeket tud produkálni egy nagy per kimeneteleként, ugyanakkor van egy sor, rengeteg olyan kis bűncselekmény, amelyekkel nem tudnak, nem akarnak foglalkozni. A kérdés tehát az is, hogy hogyan lehet a rendőrségnek az erőforrásait megnövelni, és arra rá ösztönözni őket, hogy fellépjenek ezekkel a kisebb súlyú bűncselekményekkel, amelyek együtt több milliárd eurós kárt okoznak. Ez egy olyan terület, amelyhez eddig nem szóltunk hozzá. Emellett az ötös része a jelentésének szintén tetszik, ez az ajánlásokat tartalmazó rész, és örömmel várom a következő lépéseket, a következő jelentésben megfogalmazandó lépéseket, és hát örömmel várom azt a lehetőséget is, hogy majd megfogalmazhassuk a módosítókat. Biztos vagyok abban egyébként, hogy egy jó, hosszú dokumentumot fogunk elkészíteni. Szép kezdés volt Szalvatóra, köszönjük Newton Dan úr. Nem tudom, hogy ki akar beszélni a zöldek részéről. Most kapnának szót. Nikol, nem? Nikol Kiel Nielsen. Merci. Je voulais juste euh, dire un mot. Köszönöm, csak egy szót, vagy pár szót szólnék a bűnözés azon aspektusáról, amely engem érdekel. Én a Nőjogi Bizottságban is tevékenykedem, és ott az emberkereskedelem és azon belül is a nőkereskedelem különösen foglalkoztat bennünket. És hát fölmerül bennem a kérdés, hogy a prostitúcióval kapcsolatos jogszabályokra nem kellene odafigyelnünk, illetve az azok közti különbségekre a tagállamok között, mert úgy látom, hogy a problémának itt is azonosítható az egyik gyökere. Köszönöm. Köszönöm. Nem tudom, hogy a konzervatívok. McClarkin asszony. Köszönöm. A cyber krámmal kapcsolatos anyagom nem sokára következik, nem akarom megelőlegezni azt, ám a konklúzióm az nagyban hasonlít ahhoz, amit az egész szervezetbűnözésről elmondtak az imént. A kutatásaim során úgy éreztem, hogy össze kell vetnünk az adatainkat az EU egészében és globálisan is ezt bűnös a kapcsolat, és meg kell találni ezt a módszertant, amely révén meg lehet osztani ezt az információt. Miután ezt megtettük, aztán tényleges lépésekre van szükség ezen információ alapján, hogy e kemény munka után ténylegesen le tudjunk csapni a szervezetbűnözésre, és legyen ennek valamiféle eredménye. Az EU támogatásokat illetően jobban kell azokat a szervezeteket támogatnunk, amelyek fellépnek a szerepbűnözés ellen. Ez rendkívül sok emberi munkát igényelő harc, maga a kampányolás is már, nagyon sok pénz, emberi munka kell a szervezetbűnözés elleni harchoz, meg kell vizsgáljuk, hogyan lehet ezt pénzzel támogatni. Először is azonban képezni kell az embereket, oktatni arról, hogy mi történik, nem csak a, egy kult, nem csak a fiatalok szemében kell a kultúrát megváltoztatni a, a maffia bűnözéssel kapcsolatban, hanem a cybercrime-mal kapcsolatos nézeteket is meg kell változtatni, ezért azonban mindenképpen források szükségesek. Köszönöm, uh, McLarkin asszony. Most a GUE nevében Szendegrát úré a szó. Köszönöm szépen. Köszönet jelentéstevőnek ezért a hatalmas munkáért a jelentésért. Nagyon sok értékes gondolat és sok vetület merül fel ebben az anyagban. Van persze néhány javítandó elem is az anyagban, ezekre koncentrálnék. Szerintem, hogyha megnézzük a végkövetkeztéseket, amelyek a, a, a negyedik oldalon sorakoznak például, a jelentéstevő helyesen beszél arról, hogy társadalompolitikai háttere van a bűnözésnek, és ott kell fellépni ez ellen. A szegénység terjedése, az intézmények vezetett bizalom gyengülése mind-mind ide sorolható. Ám a végkövetkeztetés nagyon pontos és precíz megállapítások után hiányzik némileg. Tehát észszerű javaslatok ezek, ám legalábbis nekem hiányzik egy, egy igazi végkövetkeztetés, illetve konkrét utalás a, a cselekvésekre vonatkozóan, amelyekre szükség van. A hatodik oldalon a jelentéstevő helyesen állapítja meg a tényeket. A is helyesen állapítja meg, hogy a jelenlegi válság erősítette a gazdasági bűnözés jelentőségét, több teret kínál ennek a bűncselekmény formának a társadalomban. Ezért például a, a, a hitelhiány a különféle uzsora bűncselekmények elterjedésének teremt, ad teret. Ám megint csak nincsenek végkövetkeztetések, e, egyébként helyén való megállapításokat követően. A megfigyelés helyén való, hiányzik a végkövetkeztetés. Még egy gondolat. Ahol maga a megállapítás sem teljesen helytálló, hogy a deregulációnak, a szabályozások lazításának milyen hatásai van. Például a, a a tőke szabad mozgásának területén. Itt az alvilág dolgát megkönnyítjük sok esetben a tőke szabad mozgására vonatkozó szabályok erősítésével. Oroszország, Kelet-Európa közötti tőke transferek, átmenetekre gondolok. Itt sokszor a laza előírások és szabályok kiskapukat nyitnak a bűne, bűn elkövetők előtt. Tehát még egyszer mondom, nagyon jó megállapotások sorakoznak, nem hiányoznak a végkövetkeztetések és ajvasolt cselekvések. Ebben lehetne erősíteni az anyagot. Obrigado, Carlos Soren, e pelo grupo EFD, o Sr. Borget. Köszönjük, Sören. Borgecio úr kap szót a saját frakciója nevében. Köszönöm szépen, én is csatlakozom a pozitív kommentárokhoz. És egyébként ez helyes is így, hiszen nagyon jó és tömör volt ez az anyag. Én két dologra figyeltem oda külön. külön. Az egyik az, hogy még inkább oda kell figyelni a mafiá, mafiózók tőkéjének mozgására, tehát hogy hogyan gyűrűzik be a maffiából származó tőke a reálgazdaságba, illetve a legális gazdaságba. Láthattuk sajnos azt, hogy a csalásnak, a hamisításnak milyen hatalmas hatásai voltak, úgyhogy ebből a szempontból nem szabad ezt elfelejtenünk. Aztán a másik kérdés az emberkereskedelem és a illegális bevándorlás. Nagyon sok politikai erő, illetve személy számára ez szinte tabu kérdés volt, pedig beszélni kell erről. Láthattunk arra is, hogy a földközi tengeren milyen sokan meghaltak ezeken a kis lélekvesztő hajókon, és ezeket mind a szervezet bűnözés Mm, tevékenységének számlájára lehet írni, hiszen ezért is fontos az, hogy gyökerénél tapossuk el ezt a tevékenységet, ezeket a jelenségeket. És az utolsó megjegyzésem általánosabb érvényű lenne. Ugye itt nem csak az utólagos megközelítése van szüksége, hiszen Olaszországban nagyon sok tapasztalat gyűjt össze, azzal kapcsolatban, hogy Észak-Olaszországban például régiókban, olyan régiókban, amelyekben a maffia nem volt jelen, de mégis ma azt látjuk, hogy szinte hatalmas a jelenléte. Milánóba is el fog látogatni a szakbizottságunk például. Nos, hát ez sajnos egész Európára ugyanígy kisugározhat, hogyha nem veszük figyelembe azt, a egyáltalán nem pozitív példát, amelyet Olaszországban láttunk, mi sajnos nem tudtuk Olaszországon belül megőrizni az immun, úgymond immun, um, immunis területeket, maffiamentesnek, ezért ne legyünk meggyőződve arról, hogy ezt majd európai szinten sikerül megtennünk. Amennyiben nem vagyunk képesek megelőzést végrehajtani, hogyha nem vagyunk elég óvatosak ezzel a fajta vírussal szemben, hiszen a szervezetbűnözés bűnözés szinte katonai szervezettséggel lép fel, és az egész kultúrát át beleissza magát az egész kultúránkba. Itt most nem csak az Olaszországgal szomszédos országokra kell gondolni. A Coppola filmet gondolom sokan látták, de azért ez nagyon felületes, felszínes megközelítés. A valóságot nem lehet elmaszkírozni, hiszen a maffia gyakorlatilag az összes szektorba be tud ívódni a kultúrába épp úgy, mint a politikába, és hogyha meg akarjuk őrizni uniónkat, akkor ne gondoljuk azt, hogy ölbetett kézzel ülhetünk. Köszönöm szépen, Borgézió úr. Még ketten kívántak szót kérni. Eller képviselő és Ayala Sender képviselő. Két-két percben. Köszönöm, hölgyeim és uraim. Szeretném különösen őket különösen gratulálni ehhez a jelentéshez. Én is bírálnám, inkább talán kiegészíteném. A biztonsági kutatási programmal kapcsolatban azt kérdezem, hogy milyen konkrét intézkedéseket javasolna. Mert ebben a kutatási programban a parlament azt javasolta, hogy külön 2,2 milliárd eurós biztonsági kutatási sor nyíljon, nem is annyira kutatásokra, mint missziók szervezésére nyitva az lehetőséget. Szerintem helyén volna, hogyha az Európol is konzultálnánk, hogy eh, ne csak pénzt adjunk csak úgy az Európolnak, hanem egyeztessünk annak megfelelő felhasználására, például a Cyber Center eh, megfelelő eszközzel való eh, felruházása lehetne egy cél. Tehát nem feltétlenül a harmadik feleknek kellene számot adnunk, hanem egy magunk körében is számot kéne adnunk arról, hogy egyes képviselők javaslatait miképpen szívlejük meg itt a házban. Ez Európol Eurojust kapcsán is a biztonsági kutatások során a Horizon 2020 tekintetében lehet forrásokat adni. Egy 250 millió eurós költségvetési tételről is szó van itt. Ám máig sem sikerült pénzt alokálni a hetedik utasi kerekprogramból a Cybersecurity központnak. Ugyanez érvényes a, a közös intézményekre, meg a technikai fel, felszerelésre, amelyek a szervezetbűnözés elleni harcban segíthetnék a vonatkozó szerveket. Tehát egyfajta hídverésre volna szükség a parlament saját feladatai és saját felelősségi körében hozhatna döntéseket, hogy ezek a költségvetési sorokat konkrétan lehetne allokálni bizonyos források gyanánt, és nem csak ráhagyni a bizottságra és a tanácsra ezeket a döntéseket. Obrigado, Sr. Eller, e agora Ayala Sender. Köszönöm, Éler úr, Ayala Sender asszony a szó. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, és leszögezném, hogy az egyik az embercsempészettel foglalkozó tematikus anyagnak én vagyok a szerzője, és ilyenként mondhatom, hogy főleg a, a nők szexuális kihasználása, kizsákmányolása témája ennek az anyagnak, de sajnos más témák is ide sorolhatók, a, a, a munkaerővel való visszaélés általában is ide sorolható. Jakolin úrhoz kér, intézem a kérdést, milyen lépések tervez? Biztosan meghallgatta azokat, akik párhuzamos munkát végeznek, és az ő dokumentuma is tükrözteti a más hasonló anyagokban már kiforralt eredményeket. Az ő anyagával kapcsolatban lenne megjegyzésem. A gazdasági résszel kapcsolatban, vagy abban a részben a bűnözők vagyonának elkobzásáról beszél, és annak fontosságáról. Vajon ez az eljárás végén történik-e, hiszen előbb vagy utóbb a megelőző jellegű, tehát a lejárás kezdeti szakaszán megtörténő elkobzásra is gondolnunk kell, mert például az embercsempészet bűncselekménye során azok az emberek, akik nagyon rendkívül nehéz helyzetben vannak, nagyon nyomásnak vannak kitéve. A legfontosabb nem az ő üldözésük tulajdonképpen, hanem a pénz útjának a feltárása. Hova megy a pénz? Különösen, ha látjuk azt, hogy az egyik illegális tevékenységből származó pénzt általában beruháznák egy másik illegális tevékenységbe. Ilyenkor a pénz útjának követése gyorsítandó, hiszen így egyszerre több bűncselekményt fel lehet tárni. Ezért követed az Európai Unió több átláthatóságot sok tekintetben. a adóparadicsomok bezárása is egy jó példa erre. Ezért fontos a jó definíció. Jakolino úr beszélt e kérdésről, szól az anyagában erről, meg arról is például, hogy a szerzett bűnözés részt vesz a, a közbeszerzési pályázatokban is. Meg kell nézzük, hogy kik is a tagjai a bűnözői csoportoknak, meg kell, és azt is definiálnunk kell, mit jelent ez. Mert ez is fontos lehet. Tehát szerintem magasabb szintű követelményrendszert kell felállítanunk, politikusként is. Ha felmerül a gyanú, hogy valaki szervezett bűnözői csoport tagja, az nagyobb súlya kell kivizsgálni a jövőben. Salvatore Iacolino, Kempes Disciplina para non ultrapassar. Köszönöm, végezetül pedig megadnám a szót újra Iacolino úrnak. Négy percet adnék neki arra, hogy reagáljon a kollégák általi felvetésekre. Multi inter... Nagyon sok felszólalás volt, nagyon sok érdekes, koherens gondolatot hallhattunk, de ne felejtsük el, hogy ez a mostani dokumentum, ez egy első munkadokumentum. Ayala Sender képviselő és mások is gazdasági természetű kérdésekre utaltak. Ne felejtsük el, hogy ez még egy első dokumentum, itt most nem a pénzmosásról vagy a korrupcióról beszélünk, hiszen ez a mostani az én dokumentumommal párhuzamosan fognak futni, és ezek kimondottan ezekre a tevékenységekre fognak odafigyelni. Aztán ugye a elkobzás, valamint a pénzügyi mozgások nyomon követése, a pénzmosás megakadályozása, szintén olyan témák, amelyek majd egy másik kontextusban kerülnek megvitatásra. Az Eurojustnak, az Europolnak több pénzre lenne szüksége, hát igen, erre ki is mondtam én is, hogy ez egy megoldás. Aztán a hitelhez jutás, amelyre a kolléga is utalt, ez a mostani hitehez, vagy nyújtási válság valóban fontos problémákat vet fel. Ezt megint csak egyébként a pénzmosásra vonatkozó dossziéval kapcsolatban fogjuk majd részletesebben tárgyalni, de itt egyfajta gazdasági kormányzat, kormányzási kérdésről is van egy, egyben szó. egyetértek a kollégákkal, Borgézió úrral is, azzal kapcsolatban, hogy mennyire veszélyes ez a kérdés, a csalás is utalt ő, és Borszelino képviselő asszony is nagyon érdekes dolgokat vetett fel. Hát igen, először valóban a maffia tevékenységet kellene definiálni. De azért fogunk még ezekről a kérdésekről sokat tárgyalni, hiszen a maffia európai dimenziót öltő tevékenység, Van itt azonban egy nagy lehetőség is előttünk. Itt a resz judikátára gondolok, de ettől független a listák felállításának kérdése nekünk azt kell segítenünk, hogy az Európai Parlamenten keresztül is a, fennvegyük a harcot a szervezetbűnözéssel, a pénzmosással, bizonyos körülmények között magának a, az adott pártnak kell képesnek lennie arra, hogy saját soraiból kiszűrje azokat a jelölteket, akik úgymond nem jelöltek, nem valós politikusok vagy valós jelöltek. De az is lehet, hogy az Európai Parlament is segíthet ebben iránymutatással. És ezzel le is zárnám felszólalásomat. és azt hiszem, hogy az összes felvetett gondolat nagyon érdekes volt, és akkor, amikor majd a módosítások szakaszába lépünk, akkor ezeket a gondolatokat is be fogjuk építeni a dokumentumba a Newton Dunn is elmondta, remélem, hogy ez a mostani dokumentum egy fontos referenciaértékkel bír majd a tagállamok számára, épp úgy, mint az Európai Unió számára. Köszönöm a raportőrnek, Jakolino úrnak, és köszönöm mindenkinek, aki felszólalt ebben a vitában. Megyünk a következő napi rendi pontra, amely a tematikus bemutatók, illetve tematikus anyagok megvitatása, angolra váltok, mert angolul vannak az anyagaim, négy tematikus dolgozatunk van, amelyel kapcsolatban folytathatjuk a munkát. Ezeket a tematikus anyagokat már kiadtuk. Számítunk a négy kollega tapasztalatára. Van a drogkartelekről egy tematikus anyagunk, illetve ezek összekapcsolódási pontjai a szervezetbűnözéssel Diaz de Mera úr, majd a javak elkobzása a bűnügyi szervezetek szereplőitől, Gay Mitchell úrtól. Van egy másik szakanyagunk az emberkereskedelemről, Ayala Sender asszonytól, és végül, de nem utolsó sorban van a kiberbűnözésről is új technológiák, új vizsgálati stratégiák meg Clarkin asszonytól. Nem mindenki van most itt a teremben, nyilván azokkal kezdjük, akik itt vannak. Öt percet kapnak arra, hogy bemutassák az anyagot, és azt remélem, hogy kollégák majd meg fognak érkezni időben, és ezt követően két percben adom meg a szót a képviselőknek a kérdések feltételére, és utána majd megint a tematikus anyagok szerzői kapnak szót, mivel egyszerre beszélünk mind a négyről. Ha konkrét kérdésük van, kérjük jelezzék azt is, hogy kinek címzik azt a konkrét kérdést. Azt javasolnám tehát, hogy Diaz de Mera úrral kezdjük. Ő a drogkartelekről írt egy dolgozatot, őné a szó. Köszönöm, elnök úr. Az én dolgozatom a drogkartelekről és azoknak az európai szervezet bűnözéshez történő illetve felé kiépített kapcsolatairól szól. Tudjuk, hogy a drogkartelek olyan bűnügyi szervezetek, amelyek megpróbálnak kiépíteni és ellenőrizni bűnügyi tevékenységeket. Céljuk az, hogy befolyásolják, illetve elvégezzék a drog előállítását és elosztását. A drogkartelek Guatemalában, Kolumbiában, El Salvadorban, Trinidad és Tobagóban, Dominikai Köztársaságban, Mexikóban, Afganisztánban és Pakisztánban, valamint az Egyesült Államokban aktívak. Ezek a kartelek gyakran együttműködnek egymással. A latinamerikai kartelek általában jelen vannak az Európai Unióban is. A latinamerikai aktív kartelek melléktevékenységként rablásokat, euróhamisításokat, emberrablásokat, fegyvercsempészést is végeznek. Ugyanakkor ahogy a raportőr is mondta, az európai polgárok biztonságára a legnagyobb kihatással a kokain csempészet van. És én is ezt az álláspontot osztom. A kolumbiai, perui és további dél-amerikai szervezetek, paramilitáris szervezetek, terrorista szervezetek ellenőrzik a kokain előállítását és elosztását összefüggés van a paramilitáris szervezetek és a kokain elosztása között, tehát nem tudjuk az egyik problémát elválasztani a másiktól. Emellett összefüggések mutatkoznak más bűnügyi szervezetekkel is. Önök is tudják, hogy Európa a második legfontosabb kokainpiac az Egyesült Államok után. A kokain csempészés és kereskedelem az összes európai polgárt érinti. Ebből is következik a termelés és ellátó lánc nemzetközi jellege, határon átnyúló jellege. A probléma gyökere Latin Amerikában keresendő, és az ott működő szervezetekben, hogy hogyan kerültek ezek aztán át Európába, az azért volt lehetséges, mert ahogy Dél-Amerikában fellépett velük szemben a rendvédelem, más tevékenységi területeket is kerestek, és így növekedett a tevékenységük területe. A csempészést magát különböző bandák végzik, légi úton, tengeri úton jellemzően. Mexikót nem szabad elfelejtenünk, a kokain kereskedelem legfontosabb szintere Mexikó. Természetesen beszélhetünk az amerikai Drug Enforcement Agency-vel, a drogellenes ügynökséggel, de nem kell Amerikába elutaznunk ahhoz, hogy tudjuk, hogy mik a problémák. Szerintem Mexikóba kellett volna utaznunk, és ezt szeretném, ha a jegyzőkönyvbe is szerepelne az Atlanti partvonal és az Ibériai félsziget a belépési pontjai a kokain kereskedelemnek, emellett Liverpool kikötője játszik még komoly szerepet. Liverpool egy kedvenc kikötője a Losetas és Sinjaola karteleknek. Az ibériai félsziget számukra egyre inkább veszélyesebbé válik. Ami az átmenő forgalmat illeti, azonban még így is sok az áthaladó áru az ibériai félszigeten, bandaháborúk is dúlnak a különböző kartelek között. Mexikóban Felipe Calderón elnöki periódusa alatt 50 ezer ember halt meg a droggal összefüggő bűncselekményekben. A zeták nevéhez fűződik a gyilkosságok egy komoly része, ők eredetileg egy félkatonai szervezet voltak. de eh, tiempo. Palermóban, Szicíliában, de most megkérdezem, hogy van-e időm még, hogy itt meséljek önöknek. Palermo és Szicília is említést érdemel, mint belépési pont az Európai Unió felé. Olaszországban Olaszországban Palermo, ha, tehát az olasz piacot tekintve Palermo a belépési pontja a kábítószernek. és természetesen ezen kívül vannak más belépési pontok, illetve különböző banditák és bűnszervezetek, amelyek máshol is tevékenyek, ebből a szempontból gyorsan meg lehet említeni Dániát is. Oda kell figyelnünk a Suezi csatornára, mert fel kell mérnünk, hogy annak milyen szerepe lehet a jövőben. Látjuk, hogy a Suezi csatornán, illetve a Fekete-tengeren keresztül Odessa felé is alakulnak ki útvonalak, ami arra utal, hogy a jövőben Ukrajnán, Oroszországon és Közép-Ázsiában is, ezekben az országokban és térségekben is előáll egy komoly kábítószer probléma. Ehm, a jelentésemet nyitott és rendőrségi forrásokból állítottam össze. Köszönöm, Demere úr. Később, amikor majd a válaszol a kérdésekre, akkor kitérhet részletesen néhány olyan dologra, amire most nem maradt idő. E, itt most utalnék arra, hogy vannak állásfoglalásaink például Bissau Gíneáról és egyéb afrikai országokról, amelyek világossá teszik azt, hogy tudatában vagyunk annak, hogy már nem csak latinamerikai problémáról van itt szó, hanem a világ számos térségét érinti, beleértve Európát. És Ayala Sender asszonynak adom meg a szót, aki az emberkereskedelemről fog beszélni. Köszönöm szépen, elnök úr. Először azzal kezdeném, hogy kifejtem a anyagok időzítésével volt egy kis probléma. Persze azért a legfontosabb pontok összefoglalhatóak. Jelenleg ugye van egy friss irányelv, illetve az Európai Bizottság stratégiája az embercsempészet elleni harc témájában. Részben az Európai Parlament munkájának köszönhető ez a kezdeményezés. Ezzel kapcsolatban szeretnék azokra a témákra koncentrálni, amelyek jelen pillanatban még függőben vannak, és ezért külön figyelmre érdemesek részünkről. Ezen túl pedig azt is fontosnak tartom, hogy Vassziladó asszonynak megköszönjük, illetve a parlament dokumentum archívumának a segítséget, amelyet munkánk során kifej... adtak. Vassziladó asszony be kéne vonni mélyebben ebbe a munkába szerintem. Tudnélik, friss tájékoztatásra tud szolgálni, és ebb nagyban segítheti javaslataink minőségét. Az öt fontos pont, amit hangsúlyoznék, a következők. Először is Európában garantálnunk el azt, hogy az embercsempészet legyen az szexuális kizsákmányolás, vagy munkaerő kizsákmányolás célzatú, vagy a, nem is szóval kiskorúak kizsákmányolásáról, vagy bűncselekményi célzattal történő kizsákmányolásról, mert ez is erre növekszik. A kizsákmányolás áldozatait kell, hogy másképpen vizsgálja a jogrendszer. Tulajdonképpen bűncselek, bűnkövetőknek tartják őket, holott nem ez az elsődleges megközelítés. Még akkor sem ma esetleg zsebmetszőként vagy apró bűncselekmények elkönnőjéként dolgoznak ezek a, ezek a kizsákmányoltak. Itt tehát némi látásmód változásra van szükség, és némi sikert elértünk ugyan európai kampányokkal, tudatosítási kampányokkal, ám azt továbbra is hangsúlyozni kell, hogy hogy az embercsempészet rettenetes bűncselekményével szembenézve Európa szerte további hasonló kampányok szervezésére van szükség. Annak érdekében, hogy a társadalom teljes mértékben elutasítsa az embercsempészetet is, meg annak mindenféle folyamadványát is, felismervén annak bűncs, súlyos bűncselekmény jellegét. A szexuális kizsákmányolás az, ami a legnagyobb figyelmet kapja, talán egyes országokban nagyon világosan látható ez. És kampányok is indultak, ám nem minden országra mondható ez el, holott Európa szerte kellene szervezni ezeket. Azt is javaslom, hogy a következő öt évben, hiszen 2013-ban lép életbe az említett irányelv, talán szervezhetnénk az embercsempészet elleni európai évet. És ez a másik fontos pont a statisztikák ügye, pontosabban hiánya, sajnálatos módon. Hol a statisztikáknak szükség van méghozzá egymással harmonizált adatokra, és egy európai megfigyelési központot is létre kéne hoznunk ez a statisztikák frissítésére és követésére, mert ennek révén tudnánk hatékonyan fellépni az embercsempészet ellen. Tudnék jelenleg inkább becslésekre hagyatkozunk e küzdelemben, én módon viszont elég nehéz pontosan felmérni ennek a bűncselekménynek a mértékét. Tudnék valószínűleg hatalmas mértékben alulbecsüljük ezt a jelenséget. Ezért kell megbiztos statisztikákat beszereznünk. Harmadik pont, amit az Európai Parlament hangsúlyozott, az áldozatok védelme vannak bizonyos eszközeink, melyeket nevezhetünk, ha úgy tetszik, első generációs eszközöknek, annál is inkább, mert már áldozatá vált személyek tapasztalataiból származnak ezek az eszközök, és ezért ennek fényében viszont nagyon sok program eleve kudarcra ítélt. Hiszen ha látjuk, hogy milyen nyomás alatt vannak az áldozatok, és mennyire ö, ö, nehéz helyzetben vannak, látni kell, hogy nagyon kevesen lesznek hajlandóak ténylegesen tanulvallomást tenni. Mostani eszközeink viszont a tanulvallomást tevő áldozatokra koncentrál. Így módon egy sor embert kizárunk, nem tudunk védelmet adni az áldozatok legszélesebb köreinek. A negyedik pont az az embercsempészet és a szervezet bűnözés kapcsolatáról szól. Meg kell találnunk a kapcsolatosi pontokat a többi szervezet bűnözési formával, bíróság állítva az embercsempészeket, mert jelenleg csak, csak az áldozatok tanúvallomására támaszkodhatunk, más bizonyítékok nincs. Holott a pénz útját kellene követnünk, és ott lehetne további bizonyítékokat beszerezni a szervezett bűnözői csoportok ellen, az embercsempészet tekintetében is. A rendőrség persze igyekszik eh, felderíteni a bűnszervezeteket, ám ezt a munkát erősíteni kell. Tudnék látható, hogy növekszik az embercsempészet, a rendőrség ugyan folytat vizsgálatokat és nyomozásokat, és azt jelzik, hogy hatalmas potenciális száma lehet ezeknek a bűncselekményeknek. Ám a, a bíróság elé viszonylag kevés ügy kerül, és aztán még kevesebb az, elit, a, a, a, az ítélet. Az elnök szólt, a Szenter azt mondja, be kell fejezze, elfogyott az ideje. Igen, elnök úr, mindjárt befejezem. Még egy utolsó pont, amelyet szeretnék kiemelni, a külső cselekvések köre. Ez a bűncselekmény ö, sui generis határon átnyúló cselekvési forma, forma. Ugye két oldalon megállapodásokon túl olyan országok, mint Kína, Brazília, Vietnám is tárgyalnunk kell, egyezményre kell jutnunk, és követelnünk kell azt, hogy ott is fellépjenek az embercsempészet ellen. Elnök, köszönöm szépen, Ayla Szender asszony. Köszönöm azt a javaslatát is, hogy szakbizottságunk foglalkozzon egy következő ülésen ezzel a kérdéssel. Lejegyeztük a jegyzőkönyvbe ezt a javaslatot, megszívleljük. Ugyanezt mondhatom a, drag, a kábítószer kartelekről szóló anyagokra vonatkozó javaslatról. A cybercrime új nyomozási statisztikák, stratégiák a cím, McClarkin asszonyi a szó. Köszönöm. Nagyon örülök annak, hogy itt beszélhetünk a kiberbűnözésről, amely az én tematikai papírom, dolgozatom fő témája, és köszönöm azoknak, akik a kutató munkában részt vettek, a, köszönöm nekik a segítséget. Örülök annak, hogy egyre inkább tudatosul bennünk ez a terület, mert fontos, hogy foglalkozzunk ezzel, és kövessük a fejleményeket. A ciprusi elnökség a legjobb gyakorlatról éppen ezen a héten tart egy szemináriumot a kiberbűnözéssel szembeni fellépésen, Pesten pedig egy a 2011-es Cybercrime konferencia második fordulóját tartják, amelyen 600 résztvevő és kormányzati és civil szervezeti képviselők, valamint mintegy száz újságíró vesznek részt, társadalmi és gazdasági kérdéseket fognak majd a budapesti konferencián megbeszélni, tehát erről majd még érdemes később beszélni. Ebben a hónapban 300 kiberbűnözéssel foglalkozó szakértő játszott el gyakorlatilag egy támadást, illetve annak kivédését, ilyen hadgyakorlat formájában fontosak ezek a dolgok, és azt gondolom, hogy a kiberbűnözés jobban, mint bármely más bűnözési forma aláássa a gazdaság működését, arc nélküli és nehezen felmérhető, ugyanakkor a leggyorsabban növekvő bűnözési terület. Remélem, hogy dolgozatomban be tudom mutatni, hogy mennyire veszélyes ez a polgárok számára, és hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az Európai Unió megoldásokat találjon. Mindenkit érinthet volt a kiberbűnözés, személyazonosság ellopása, a gyermekpornográfia, hamisított gyógyszerek, hamisított termékek, vírusok, banki, internetbanki bűncselekmények mind az internethez kötődnek, az interneteken, az interneten lehet rekrutálni terrorista szervezetekbe, bűnöző szervezetekbe, alá lehet ásni kormányzati szervereket és nem kormányzati fontos szervezeteket. Amikor mi megpróbáljuk felmérni azt, hogy hogyan lehet az információs rendszerünket megvédeni, akkor a tudatosság az egyik legfontosabb dolog. Az európai polgároknak tudatában kell lenniük azoknak a veszélyeknek, amelyek rájuk leselkednek, és tudniuk kell arról is, hogy hogyan tudják megvédeni magukat. Az oktatásnak a munkahelyre és az otthonra is ki kell terjednie. Minden, amit letöltenek, és amelyért nem fizetnek, azzal nem csak a kreatív ipart ágják, ássák alá, hanem a terrorizmust és a szervezett bűnözést is finanszírozzák, ráadásul bűncselekményt követnek el. Amikor online olcsósága miatt vesznek egy gyógyszert, akkor pedig a saját egészségüket, vagy akár az életüket kockáztatják. Amikor pedig a gyermekük az internetre fellép, eh, akkor eh, kiteszi magát különböző szexuális ragadozók támadásainak. A kormányoknak tehát többet kell tenniük. A kiberbűnözés 380 eh, milliárd dollár kárt okoz már most is évente, és ez is azt mutatja, hogy a rendvédelmi szerveknek össze kell fogniuk a fellépés, jobb fellépés érdekében. Ezt az üzenetet kell tehát eljuttatnunk a célzottakhoz. Az Európai Bizottságnak is jobban oda kell figyelnie, megfelelő irányelvek létrehozása formájában jobb koordinációra van szükség, a hálózatok globálisak, egyetlen ország sem fordulhat befelé. A kibertér biztonsága, az egységes piac elemi része kell, hogy legyen csak úgy, mint diplomáciai fellépéseinknek, és ki kell, ki kell térnie erre a problémára. Mivel nincsenek határok, a bűnözők mindenhol felbukkalhatnak, a szoftvertermékeket megfelelően kell védeni, és ugyanakkor természetesen valami egyensúlyi helyzetet kell találni a között, hogy vonzóak legyenek a szoftverek és egyéb internetes, illetve high-tech termékek árai, miközben nem nyomjuk el az innovációt sem. Emellett az Európai Uniónak össze kell hangolni a büntetési tételeket annak érdekében, hogy a fórum shoppingnak elejét vegyük. A különböző ügynökségekbe több pénzt és energiát kell fektetnünk annak érdekében, hogy megfelelő információkkal és statisztikákkal rendelkezzünk. Tudjuk, hogy a jelenlegi költségvetési körülmények között nem könnyű több pénzt ennek a célnak a szolgálatába állítani, de hozzáadott értéke van az itt elköltött pénzeknek. Végezetül pedig fel szeretném hívni a figyelmet, hogy a lehető legnagyobb prioritást biztosítsunk ennek a tételnek a szervezett bűnözéssel szembeni fellépés témájában. Oda kell figyelnünk az online gazdaságra, illetve a fogyasztók védelmére is. A nem nyilvánvaló nemzetközi partnerekkel is fel kell vennünk a kapcsolatot, és velük is együtt kell működnünk. Köszönöm, Gay Mitchell kollega most érkezett meg. Ő pedig a bűnözők vagyonának elkobzásáról fog beszélni. 5 percben mutatja be a téma, témáját, és majd nyilván válaszol a kollégák kérdéseire is a végén, illetve a végén adott esetben egy konklúziót tart Thank you, Chairman. Um, I, I do have to go and vote in... Um... Köszönöm. Az Econban kell majd felszólalnom, de remélem, hogy megfelelő időben itt leszek. Ám köszönöm szépen a lehetőséget, hogy az anyagomat bemutathatom. Egy fő célja van az anyagomnak. Hangsúlyozza azt, hogy egy Európa szerte egy egységes bűncselekményebből származó vagyon elkobzási rendszer vezessen be. Az ENSZ szerint 2009-ben 2,1 trillió amerikai dollár volt a, az ilyen jellegű bűncselekmények szeret vagyon mértéke, és az ENSZ szerint több milliárd eurót és profitot hoz évente az EU-n belül a bűncselekmények Hazám Írország nagyon fejlett bűncselekményes szabadon vagyon elkobzási rendszer működött a polgári törvénykönyv alapján. 2009. júliusában egy rendőrfőtiszt és egy újság, kutató, nyomozó újságírót meggyilkolt egy szervezett bűnözői csoport. Ez az elképesztő bűncselekmény egyfajta katalizátor hatással volt Írországban, és jogalkotási lépések követték mindezt. Tudom, hogy korábban pénzügyi befolyás és félelemkeltés révén a, a bűnszervezetek el tudták kerülni a, a, a jog számonkérést, és nem történt meg a vagyonok elkobzása sem. Holott nagyon fontos, hogy megcélozzuk ezeket a vagyonokat, akár polgári eljárásban is indítványozva az vagyonok elkobzását. Fontos, hogy Európai Uniós jogi keret jöjjön létre, de csak a tagállamok maguk részéről hoznak létre ilyen struktúrákat, és azt is látnunk kell, hogy további munkára van szükség ahhoz, hogy egy közös közösségi ö, vagyonelkobzási rendszer jön létre. Anyagom ez irányba halad, egy programot vázolva fel, kulcs fontosságú jogalkotási lépéseket felvezetve a tagállamok között együttműködést és a munkát irányát meghatározva annak érdekében, hogy az ügynökök között, ügynökségek közötti hálózatban lehessen meghatározni ezeket a vagyonokat, és jogsegít is nyújtsanak egymásnak a tagállamok. A bűncselekményben származó vagyonok elkobzása kulcsfontosságú. Ez az első jogalkotási javaslat ezen a területen az ír kormány rendkívül fontos segítséget nyújtott ennek a munkának a végrehajtásában. Nagyon sok gondolat, nagyon sok téma felmerül majd még, mielőtt az irányelv végrehajtató lesz. Már ezek a kérdések, amelyek foglalkoznak el, például az, milyen körben lehet teljes körű támogatást nyújtni a, nem, a még el nem ítélt személyek vagyonának befagyasztására Európai Unió szinten az elkobzás előtt egyes tagállamokban nehezebb lesz bevezetni, mint másokban ezt a rendszer milyen minimális normákat kell alkalmazni. Az alapveti alkotmányi és jogi különbségek a tagállamok között egy ilyen rendszer bevezetése előtt akadályt jelenthetnek. Írország szerintem kiváló szilárd alapot nyújt, egyfajta tapasztalatot nyújtva, a még el nem ítélt személyek vagyonának befagyasztására vonatkozóan nagyon sok alkotmányos kihívás jelentett hazámban is ez jogszabály bevezetése, például a hatos cikke az alkotmánynak, meg az Európai Emberjogi Egyezménynek kimondja azt, hogy a, a bíróság előtt állót nem lehet büntetni az elít, annak elítélés előtt, és egyéb pontok is kezelendőek, mielőtt egy ilyen vagyonbefagyasztási intézkedés vezethető. Látnunk az Európai Unió egyik alapcélja az, hogy állampolgárainak szabadságot, biztonságot és igazságosságot nyújtson, anélkül, hogy belső határokat tartsanak fel, ahol a személyek és a tőke szabad mozgása biztosított, összekapcsolva, összekapcsolva a bűnözés elleni harca. A Lisszaboni szerződés közös kompetenciát, hatáskört jelent, hozott létre a tagállamok és az EU között a szabadság, biztonság, igazságosság terének fenntartásában is. Ezért érvelek úgy, hogy ezt a hatáskört a lehető legjobban kell használnunk, felhasználnunk az európai polgárok érdekében, megakadályozva azt, hogy egyik tagállam joghatóságát alól kibújva a másikba meneküljön az elkövető. Ezért fontos, hogy egy egységes rendszer működjön, amely a bűncselekményekből származó vagyon elkobzását előirányozza, és ez nem minden állampolgár érdekét szolgálja. Köszönöm. Köszönöm szépen az összes felszólalónak. Giacolino úrnak is. Most azt hiszem, hogy egy olyan analízis áll a rendelkezésünkre, amely igen átfogó, de ugyanakkor nagyon sok részletet is, részletes bepillantást is kaphatunk bizonyos területekről. Most pedig a következő terület következik, a Tehát most fel lehet tenni ezeket a, a kérdéseket az elhangzottakkal kapcsolatban. Most a koordinátorokat nem gondoltuk, hogy alapból fel kellene szólaljanak, azonban, hogyha felszólalni kívánnak, akkor természetesen megtehetik ezt. Janaku és Gabriel asszonyok szeretnének hozzászólni. Janakó asszony, a szó. Ez jó is olaszból, igen. A különböző tematikus hozzászólások nagyon értékesek voltak, főként abból a szempontból, hogy valós javaslatokat tartalmaznak. Az olasz jog például az összegyűjtött adatok terén nagyon gazdag adatbázissal szolgálhat, de az is lehet, hogy bizonyos országokban túl rugalmasan állunk hozzá ehhez a kérdéshez. Nos, én nagyon hosszú ideig nyomon követtem ezt a témakört, Például a drogkereskedelemmel kapcsolatban egy bizottságban is dolgoztam, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem igazán változott a helyzet. Amennyiben elfogadjuk azt, hogy a vasfüggöny leomlása után a keleti blokk országaiban is új szervezetbűnözői csoportok jelentek meg, ezen felül még azt is el kell mondanunk, hogy már korábban is Amsterdam és Liverpool fontos befogadó központok voltak Afrikából például. De az is igaz, hogy a terrorizmus és a drogkereskedelem között, vagy drogcsempészet között is nagyon szoros szálak húzódnak meg. Úgyhogy itt igazából nem kérdésként kell ezt megfogalmazni, hiszen ez egy bizonyosság inkább, ezt tudjuk, hogy ez így van. Ezt már 87-ben én kimondtam egy kokain kokainnal foglalkozó tanulmányomban. Hiszem, már akkor heroint is heroinnal is kereskedtek, Dél-Amerikából érkeztek ezek a kábítószerek. Washingtonban például, de nem csak Amerikát, említhetnénk Belgiumot is ebből a szempontból, fontos adatokat kaphatunk ezekből az országokból is a drogkereskedelemmel kapcsolatban. Ne haragudjon, miért akar engem lerázni? Ne szakítson félbe, kérem! Igen, menjünk el az Egyesült Államokba, és ott látogassuk meg a DEA központot. Ne haragudjon! Én csak annyit szerettem volna mondani, hogy mindenkinek csak két perc jutott, mondja az elnök. Sajnos Janakó asszony két és fél perce beszélt már. Jó, hát köszönöm szépen igazából. Csak annyit akartam elmondani, hogy érdemes lenne ellátogatni az Egyesült Államokba, ott találkozni az FBI-jal, vagy a DEA-jel, Vagy ugyanígy az Interpol vezetőjével is találkozhatnánk, hiszen nagyon sok információval állhatnak ők a rendelkezésünkre, és elmondhatják azt, hogy az eltelt idő alatt milyen új jelenségekről számolhatnak be, hiszen a szervezett bűnözés igen sok arcú probléma, és azt hiszem, hogy sok lépést tettünk már előre, de mégiscsak a probléma gyökeréhez kell hatolnunk. Elnök, köszönöm szépen. Ami a delegációs látogatásunkat illeti, erről majd a koordinátorok ülésén lesz szó, és majd ott meglátjuk, hogy hogyan alakul a helyzet. Gabriela asszony következik. Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni a négy kollégának, hiszen nagyon jó dokumentumokat hallhattunk az ő részükről mind, négy, mind a négy dokumentumban ajánlásokat fogalmaznak meg, és ezek fontosak és szükségesek annak érdekében, hogy az Európai Unió megfelelő jogszabályokat alkosson. Ayala Sander asszony dokumentumára szeretnék most kitérni, ami az emberkereskedelemmel foglalkozik, ez nagyon érdekes volt. Vassiliadó asszony nagyon jó, mm, nagyon jó munkát végez, rendkívül sok energiát fektet bele ebbe a témába, úgyhogy azt hiszem, hogy csak támogathatjuk ezt a javaslatot. És másodszorban pedig lennének megjegyzéseim. Először is úgy gondolom, hogy szükséges az, hogy a megelőzésre odafigyeljünk, figyelemfelkeltő és információs kampányokat folytassunk, hiszen ez egy nagyon komplex és nagyon súlyos probléma, ez megjelenik egyébként a tematikus dokumentumban is. Azután fontos az, hogy a rendőrségi és más rendészeti szervek ben képzéseket végezzünk, ugyanis sokszor az emberkereskedelem átalakul, új formákat ölt, és mint ahogyan tudjuk, a bűnszervezetek ezt nagyon gyorsan tudják végrehajtani ezeket a változásokat. Aztán fontos az, hogy legyen egy telefonos, telefonközpont az áldozatok számára. 18 tagállamban létezik ilyen, de nagyon fontos az, hogy egy kon- konkrét ajánlással éljünk, legyen ilyen telefonos központ minden tagállamban. Először is próbáljuk meg a bevált gyakorlatokat megvizsgálni, és azután ezeket ismertéteni az Európai Unión belül. Másodszorban pedig fontos lenne tudni azt, hogy milyen pénzügyi eszközökkel rendelkezünk annak érdekében, hogy a koordinációt erősítsük. Milyen például a közös csapatok felállításának kérdése hogyan áll, hiszen tudjuk azt is a tapasztalatok alapján, hogy az ilyen csoportok nagyon jó munkát tudnak végezni, több nyelven kell beszélnünk az ott dolgozóknak, ismernünk kell a különböző Európai Uniós jogrendeket, tehát azt hiszem, hogy ezen a területen is erőfeszítésekre lenne szükség. És végül a partnerségek a civil szervezetekkel. Itt megint csak arra van szükség, hogy a helyi önkormányzatokat bevonjuk ebbe a folyamatba, és nekünk parlamentként mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezek a partnerségek minél hamarabb megvalósuljanak, hiszen Vasziliadú asszony júniusban elénk terjesztett dokumentumában 2014-ről beszélt, ezért ez egy kicsit soká van, de azért még egyszer köszönjük szépen Ayala Szender asszonynak ezt a hatalmas munkát, hiszen kulcsfontosságú gondolatokat fogalmazott meg a konkrét és közös európai szintű válaszok megtalálása érdekében. Köszönöm, Gabriel asszony! ezeket a konkrét javaslatokat. 2013-ban látogatunk majd az Egyesült Államokba, és természetesen ott a DEA-val találkozni fogunk. Kosztelú asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Én is csatlakozom azokhoz, akik köszönetüket, gratulációkat adják át a tematikus anyagok szerzőinek meg a munkaanyag szerzőjének. Szerintem kiváló alapot kínál ez a további lépésekhez. Én a, az anyag néhány aspektusához kapcsolódnék. A drag, a kábítószer kartelekkel kapcsolatos anyag, illetve az emberkémbeszettel kapcsolatos anyag kapcsán mondható el, hogy szerintem észszerű volna egy segélyvonal létrehozása az áldozatok számára egy EU szerte bevezetett telefonos segélyvonal pedig a kábítószeres ügyekben volna bevezethető. Írországban nagyon sikeres volt egy ilyen segélyvonal, európai szinten is létre lehetne hozni hasonlót. Az emberkészítettel kapcsolatban különösen szeretném megköszönni Ayla Sender asszonynak ezt a nagyszerű anyagot. És a statisztikai adatok fontosságára való figyelemfelhívás meg az áldozatok védelmében teendő lépések ö, hangsúlyozása helyén való. A vagyon elkobzása tekintetében Mitchell honfitársam vázolta az ír modell fontosságát. Ott működik egy, egy bűncselekményből származó vagyonnal foglalkozó rendvédelmi hivatal, és rendkívül fontos az, hogy a bűncselekményből látnunk, hogy, a, a, hogy ezeket az elkapott vagyonokat a társadalmi hasznosság szerint újra ruházzák be. A civil szervezetek és a helyi önkormányzatok közötti együttműködés is rendkívül fontos. Itt is vannak közös témák, amelyek a, a cybercrime anyaggal kapcsolatban is felhozhatóak. Az oktatás képzés rendkívül fontos minden téma tekintetében, nagyon sokat tehet az Európai Unió ebben a tekintetben. Egy kérdésem is volna a kiváló anyagokkal és konklúziókkal kapcsolatban a jelentéstevő munkanyagára gondolok. Né, eh, hogyan tovább ezekkel az anyagokkal? Hogyan lehet ezeket az anyagokat úgy forgatni, hogy igazából hozzájáruljunk a célok eléréséhez? Mert nagyszerű anyagok, ezek nagyszerű javaslatok. Kérdés azonban, hogyan tudok igazi cselekvéseké formálni az itt foglaltakat? Köszönöm. Thank you, Mrs. Costello, and, uh... Köszönöm, Costello asszony ahogy önnek is voltak konkrét kérdései, képviselőtársaihoz, különösen honfitársaihoz, Gay úrhoz. E, még egy e, ember van a listán, Weiler asszony, egy képviselő, ám mivel önnek Mitchell úr el kell menni az ekonbeli szavazásra, talán korábban, szerintem a, a kérdések körét bezárva ön válaszolhat majd először a tematikus anyagok tartalmát illetően, meg a munkadokumentum tartalmát tekintve, amelynek Jakolin úr a szerzője. A cél az, hát ő ön módosítók szerzője is, meg a köztes jelentésünk szerzője is, hogy önfeladat az, hogy megszívlelje ezeket a felvetéseket, és megfelelő részteseggel dolgozza bele ezen anyagok tartalmába, létrehozva a módosítók által megfogalmazott gondolatok terét is. 2013 végéig kell elgondolkoznunk ahhoz, mindezek, ez, ennyi időnk van, amennyiben a koordinátorok ülése megerősíti ezt a menetrendet. Veller asszony, most a szó, aztán a válaszokodók első körében Michel úr adja meg majd a választ. Köszönöm, elnök úr. Egy nagyon, egy nagyon rövid hozzászólásom volna csak mivel kollégám Jacqueline úr jelentését nem tudtam még teljes részletességgel elolvasni. Ám amit olvastam belőle, az nagyon nagy segítséggel volt az én munkámra, nagyon sokban megvilágította az általam taglalt témákat. És ez megfelelő lépés abba az irányba, amelyet mindannyian szívesen látnánk. Az, amit eddig tapasztaltunk, és amit eh, kiéreleltünk a viták során, az itt a, a, azt a feladatot fogalmazza meg, hogy értékeljük ezeket a pontokat először. Holnap ünnepeljük a, a belső piac 20. évfordulóját, egy ilyen ünneplési hét indul majd. Meg kell állapítsuk, mennyi minden vált európaivá. Ám azt is látnunk kell ezzel kapcsolatban, hogy milyen sok terület még mennyire nem európai. Sok tagállamnak vannak kiváló tapasztalatai, gyakorlatai, például az országon belüli egységes segélyhívó számmal kapcsolatban, meg egyéb kérdésekben. Ám határon átnyúló tekintetben nem nagyon látom ilyesmi megvalósulását. Fontos volna, hogy begyűjtsünk jó tapasztalatokat, talán az Európai Bizottság tehetné ezt meg, de nem látom sehol, hogy lenne helye a, azoknak a, a témáknak, hogy koncentráltan lehessen megjelent azok a témákat, amelyek a jövőbeli munkánk számára rendkívül fontos. Az IMCO-ban gyakran foglalkozunk például újra és újra a csalásokkal, a, a pénzügyi csalásokkal, a visszaélést, a, a közbeszerzési joggal. Itt Jacqueline úr az összefoglalójában rámutat arra, hogy nagyon fontos, hogy a Tarabella úr által kidolgozott jogszabályjavaslat révén azok a vállalatok, amelyek bűncselekményekben érintettek kizárhatóak legyenek a közbeszélési eljárásokból. Ilyen szabály már van sok országban, ám arra törekszünk most, hogyan lehetne ezeket az eseteket, nem a kis halakra gondolok, hanem ugye nyilván nagy európai közbeszélések csak nagy vállalatokat érintenek, tehát hol ismertek ezek a, a tények? Hol lehet beszerezni az adatokat? Talán az Európai Bíróságnál? De ha a tárgyalás alatt levő ügyek sokszor nem mindig jelennek meg. Számunkra nagyon fontos volna, hogy egy koordinációs központ jönne létre való az Európai Bizottság kebelén belül, amely ezeket a eseteket begyűjti, onnan cserét lehet elindítani, és aztán a következő ö, hatáselemzésnél, illetve értékelésnél lehetne ezekre az adatokra támaszkodni. Mint mondottam, tagállami szinten van sok ilyen adat, van néhány adatgyűjtési pont Európai Unió szinten, de igazi adatcseréről nincs szó. A jobb kéz nem tudja, mit csinál a bal, mondjuk Németországban, itt is az a helyzet. Ezért volna a fontos feladat ez, az Európai Parlament is magára vállalhatná. Köszönöm. Muito obrigado, senhora Weiler. Então vamos... Köszönjük, Weiler asszony. Most pedig újra megadom a szót a tematikus anyagok szerzőinek hogy válaszolhassanak. Elég részletesen tárgyaljuk most ezeket az anyagokat és például Ayala asszony dolgozatában találunk adatokat arra vonatkozóan, hogy milyen sok embert, nagyságrendileg mennyi embert érint a kényszermunka, illetve az emberkereskedelem. Összességében majdnem egy millió embert az Európai Unióban, emellett a szexuális kizsákmányolás áldozataira vonatkozóan is találunk számadatokat az ő anyagában. Mitchell úrral kezdjük ő válaszol azokra a kérdésekre, amelyek az ő területével kapcsolatban felmerültek. Itt a bűncselekményekből származó vagyon és eszközök elkobzása a téma. Köszönöm hogy először kapok szót, mert egy szavazáson kell majd részt vennem. Köszönöm a kollégáknak és Jakolino úrnak, illetve a munkatársainak azt a vezető szerepet és segítséget, amelyet játszottak. Nagyon jó ilyen kollégákkal dolgozni. Köszönöm a kérdések feltevőinek is. Egyetértek azzal, hogy a szociális célokat szolgáló eszközöket, eszközökre oda kell figyelni, meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést. A mi igazságügyminiszterünk az éppen egy olyan személy, egy nagyon jó jogász, aki az írelnökség alatt nyilván majd hajlandó lesz ezzel a témával foglalkozni. azt gondolom, hogy fel kell vennünk a kesztyűt, ne csak azért, hogy érezzék a fájdalmat a bűnözők, hanem azért is, hogy a közvélemény lássa, hogy nem lehet megúszni bizonyos dolgokat. Tehát az igazság szolgáltatásnak látványosan kell működnie olyan emberek rendelkeznek vagyonnal, meglepő vagyonokkal, akik életükben nem dolgoztak, vagy az utóbbi tíz évben nem volt állásuk, és én azt gondolom, hogy jogszerű megkérdezni tőlük, hogy honnan van a pénzük. Ha meg tudják magyarázni, hogy honnan van pénzük, akkor nyilván nem kell bántani őket, de ha nem tudják elmagyarázni, hogy honnan van a vagyonuk, e, akkor a bíróság levonja a következtetéseket. Magának van 10 milliója a bankba, magának van egy lóversenypályája, nem tudja megmondani, hogy honnan van. Elvesszük. E, Tehát itt gyakorlatilag egy e, büntető jogi eszközöket elkerülő polgári jogi csatornán keresztül lehet ezeket az eszközöket elkobozni. A nemzeti rendőrség, illetve a szociális kérdésekkel foglalkozó hatóságok, a vámszervek együttműködnek ezekben a témákban. Ugyanakkor egy kínai fallal le van zárva, le van határolva az információ felhasználhatósága, csak ezekre a célokra használhatják fel. Nekünk is voltak olyan aggájaink, hogyha a rendőrök kezébe kerülnek szociális jóléti adatok, illetve adóadatok, amelyhez egyébként semmi közük, akkor az messzire vezet, de végül is úgy tűnik a rendszer működik, ebből nem következtek be problémák. A bíróságok többször kimondták, hogy ez a módszer egybevág és megfelel az európai emberi jogi szabályoknak. Nyilvánvalóan az emberek polgári jogait figyelembe kell venni, illetve azokat nem szabad megsérteni, de jogunk van ahhoz, hogy felvegyük a kesztyűt, és, és harcoljunk ezekkel a bűnözőkkel. Azt gondolom, hogy a miniszterek tanácsát is meg lehet győzni erről, a bizottság szerintem már meg is van győzve erről. Mi egy polgárok által választott szervként szintén mögé kell, be kell, hogy álljunk le mögé a terv mögé. Azt gondolom, hogy nagyon hasznos előremutató lépés lenne. Köszönöm. Most pedig Diaz de Mera kap szót. Gay Mitchell által felhasznált időt egyfajta zsinórmértékként a többiek figyelmébe is ajánlom. Négy percnél ne legyen több minden esetre, amennyit beszélnek. de merre úr kap szót. Köszönöm. Csak két megjegyzésem lenne, amik miatt kértem a szót. Tulajdonképpen én nagyon bízom abban, hogy mindent, amit elmondtam, mindenki megértett, de itt igazából nem hiszem, hogy arra szükség lenne, hogy a, hogyha a DEA-hez akarunk látogatni, hogy, hogy oda is menjünk fizikailag, tehát szerintem fel lehetne velük venni a kapcsolatot ezen sokkal egyszerűbb módon is. Ami pedig a szervezet bűnözést illeti. Ezzel kapcsolatban Hágába vagy Madridba is ellátogathatunk, ugyanis ott is éppen olyan fontos információkat gyűjthetünk. Ami Liverpoolt illeti, én az én dokumentumomban, amit lehet, hogy jó lenne, hogyha a kollégák elolvasnának, tehát én csak annyit mondtam, hogy ez megváltozott, Itt most nem csak Spanyolország és Portugália kérdése kerül napirendre, hanem Liverpool most már nem csak fogadóközpontként működik, hanem ők maguk, a liverpooliak mennek külföldre, és onnan szerzik be az anyagot. Köszönöm. Elnök. Most hát nem szeretnék most hozzászólni hosszasan, de csak annyit mondanék, hogy az Egyesült Államokba el fogunk látogatni, és az EU-ban egyébként van is EU delegáció, amely információt tud szolgáltatni nekünk is. Nos, hát találkozhatunk velük, és igénybe vehetjük az ő segítségünket is. Ayala Sender asszony következik. Köszönöm szépen azokat a kommentárokat, amelyeket kaptam. És köszönöm szépen a szakbizottság titkárságának is a munkáját. Nagyon türelmesek voltak velem, és rengeteget segítettek. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogyan, ahogyan azt Mitchell úr is elmondta, a megelőzés valóban nagyon fontos, és meg kell találni azokat a pénzmozgásokat is, és ne csak előre, vagy, vagy ne csak utólag az elkobzás eszközével élve, hanem bizony már a bankokhoz látogassunk el előzetesen is, főként olyan országokba gondolom ezt, ahol látjuk azt, hogy milyen nagy problémák vannak. Például Szomália. Bizony, Szomáliában a szervezet bűnözési tevékenység odáig fajult, hogy a kalózokkal összefonva gyakorlatilag kezükbe vették az ország irányítását. És most, hogy életbe lépett az irányelv, Reméljük, hogy minél hamarabb ezt át is ültetik nemzeti jogukba a tagállamok. Sajnos az emberkereskedelmet nem sikerült megakadályoznunk, sőt, ez inkább növekvőben lévő folyamat, jelenség, és valóban botrányos. Nem sikerült tehát sajnos a megelőzésre helyezett hangsúlyjal megszüntetni vagy csökkenteni ezt a tevékenységet. Azt hiszem, hogy ugyanúgy kell tenni, ugyanúgy kell cselekednünk, mint ahogyan a dohányzás ellen, amikor harcolunk, vagy például a közúti balesetek ellen. Tehát fontos az, hogy, hogy fel, figyelemfelhívó kampányokat folytassunk. És egyébként ezen felül úgy gondolom, hogy egyfajta segítségnyújtást is tapasztalnunk kellene, és valóban a nem kormányzati szervezetekkel, a munkaadói szervezetekkel, illetve a szakszervezetekkel is együtt kell működnünk. Van itt még valami, amiről nem szóltam a dokumentumban, és, de mégiscsak nagyon aggaszt engem. Az Európai Bizottság erősítené a vonatkozó irányelvet, ez 2012 és 2016 közötti időszakra vonatkozik. Ugye most dolgozunk ennek az időszaknak a pénzügyi hátterén, és én kértem a bizottságtól adatokat azzal kapcsolatban, hogy milyen európai alapokat lehet majd felhasználni az emberkereskedelem elleni harcban. Nos, amikor először kértem információkat a bizottságtól, akkor még nem álltak rendelkezésre ezek az adatok, de azt hiszem, hogy most már nagyon fontos lenne ebben a fázisban ezt pontosan látni. Elnök, köszönöm szépen. McClucky képviselő következik. Um, and thank you for all the comments from everybody. Everyone's taking this uh, committee work incredibly. Rendkívül komolyan kell vegyük ezt a szakbizottsági munkát, ahogy illik. Én abban szólnék hozzá, hogy a lehetőleg gyorsabban kell lépnünk. Jelen pillanatban tudnunk, a bűnözők gyorsan tudnak mozogni, gyorsan adaptálódnak a változásokhoz, üzleti modelljeiket napról napra változtatják, sokkal gyorsabban, mint ahogy választ tudna adni a rendvédelem, vagy akármi. Ezért kell valakinek figyelemmel követni ezeket a folyamatokat. A tagállamokban vannak erre vonatkozó tapasztalatok, erről hallottunk, ezt kell figyelembe vegyük, megvizsgálva ott mit csinálnak, ne találjuk újra a spanyol viaszt, ne ismételjünk meg munkát, amelyet már elvégeztek. Ami megvan már tudásként, azt használjuk fel az EU-ban. És tanuljuk meg, hogyan lehet a technológiát úgy használni, hogy az mi Eh, előnyünkre szolgáljon. A bűnözők visszaélnek a technikai előnyel, fontos, hogy mi szerezzük meg ezt az előnyt, technológiai előnyt, és el tudjunk lépni egy bűncselekményekkel szemben. Remélem, hogy ebben együtt tudunk működni, ebben az anyag, az e, anyag keretei között is olyan ajánlásokat kidolgozva, amelyeknek tényleges hatása lesz a folyamatokra, és valóban csapást tud mérni a szervezet bűnözésre EU szerte. Köszönöm szépen! Most lezárásként Jakolino úr, a jelentéstevő, a munkaanyag vonatkozás, átfogó munkaanyag vonatkozásában. Kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm. Azt hiszem, hogy ez már nem sokat lehet hozzáfűzni. Szerintem jó úton haladunk. Minden elhangzott szó a kollégák részéről. A világosság, a célorientáltság eh, értékeit viselük magukon, a fő célok a pénzmosás, a szervezet bűnözés elleni harc. Prioritás az Európai Parlament politikai tevékenysége szempontjából is, és egyébként a részletekkel meg majd megküzdöm jó magam. Próbáljuk meg minél jobban megfogalmazni azt, amit el szeretnénk érni. Korrekt munkára van szükség, a puzzle részeit össze kell állítani, kollégák munkája pedig ebben nagyon sokat segít. Majd december elején, illetve január végén hallhatjuk a többi munkadokumentum tartalmait, és akkor majd elgondolkozhatunk a különböző módosításokon. A fő cél az, hogy harmonizáljuk a szervezet bűnözés ellenes jogszabályokat Európa szerte, és tartalommal töltsük meg azt a harcot, amelyet hatékonyá szeretnénk így tenni. Tehát itt első sorban a definíciók, tehát a büntetési tényállások, vagy büntetőjogi tényállások definíciójából kiindulva kell megkezdenünk ezt a munkát. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Jakolino úr. Köszönöm az összes kollégának is a munkáját. Mindenkinek, aki a tematikus dokumentumokon dolgozott. Azt hiszem, hogy amikor ilyen jó kollaborációt, koordinációt tapasztalhatunk, akkor a harmadik fázisban, amikor a korrupcióval fogunk foglalkozni, illetve a pénzmosással, akkor még komplettebbé válik majd ez a kép. Még egyszer köszönöm az összes kollégának, a titkárságnak, a jelentéstevőknek a dokumentumok elkészítését. Borszelino asszony, egy megjegyzésem lenne az egyéb kérdések között, miután az olasz látogatás előtt ez az utolsó találkozunk kaptunk egy programtervezetet, ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy Milánóban a találkozóinkkal kapcsolatban nem szerepelnek azok a találkozók, amelyeket mi fontosnak gondoltunk. Például nem találkozunk senkivel sem, aki pénzmosással foglalkozik, vagy olyan nyomó, olyan bírókkal, akik a 2015-ös expóval foglalkoznak, hiszen itt most ugye közbeszerzési pályázatokkal kapcsolatban sok gyanú merült fel a maffia beszivárgásával kapcsolatban. Tehát ezért szeretném, hogyha erről felvilágosítást kapnánk. Azt hiszem, mondja az elnök, hogy ezt a kérdést majd felvetjük a koordinátorok ülésén, amely majd néhány perc múlva fog elkezdődni. Köszönöm szépen! De ezzel a ponttal kapcsolatban a titkárság is szolgálhat felvilágosítással azt mondta a titkárság, hogy Sajnos azok a személyek, akikkel találkozni szerettünk volna, nem álltak rendelkezésünkre, de majd a koordinátorok ülésén beszélhetünk arról, hogy mégis hogyan találkozhatunk ezekkel a felelős személyekkel. Most pedig nem tudom, hogy valaki az egyéb pontok kapcsán fel kíván szólalni, nem. Akkor a következő ülésünk Brüsszelben kerül megrendezésre, november 12-én 3 órától fél hétig. És miután nincsenek más napirendi pontjaink, és 5 óra 30-kor lesz a koordinátorok ülése, ezért most az ülést elnapolom, és a koordinátorok ülését fél hatkor kezdjük meg. Köszönöm szépen!